Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim! Kedves vendégeink! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megnyithatom a munkacsoport ülését. A mai napon a demokratikus átláthatóság a jogbiztonság európai, nemzeti, helyi és közösségi szintű erősítésének, erősítésének témájában fogunk megbeszélést folytatni. Hadd üdvözöljem Önöket mindenek előtt. Üdvözlöm Mendeze Vigúrat, aki alelnöki tisztet tölt majd be. Itt mellettem. Üdvözlöm a jelentéstevőt, a mai téma jelentéstevőjét, Afsan urat, Alana Gajduska vagyok, jó magam. A Cseh köztársaság parlamentjének felsőházában vagyok képviselő. Engedjék meg, röviden felvázoljam a munkamenetét. Ugyanazon szabályok lesznek érvényesek itt, mint a plenáris ülésen voltak, ami azt jelenti, hogy először két nemzeti parlamenti képviselő szólal fel, aztán egy Európa Parlamenti képviselő, ahogy szót kértek abban a sorrendben majd. Itt a narancsárga lapon lehet ezt megtenni, nem tud szót kérni. A titkárság kezeli a, a hozzászólók listáját, meg a narancsága jelentkező lapokat. Kérem, hogy mindenki fogja lehetőség szerint rövidre mondandóját, ahogy ezt a plenárison is tették Három-három percet kap mindenki hozzászólásához. Most megadom a szót jelentéstevőknek, Afsan úrnak. Kérem. Tack så mycket. Det är roligt att få vara här. Köszönöm szépen. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Annyit hagy mondjak el az elején, hogy miről is kellene ma beszélnünk ebben a munkacsoportban. Önök nyilván jól tudják, hogy egy átfogó célt tűztünk ki magunk elé, az európai igazságügyi övezet kialakítására gondolok, hogy a jogrendszerek hatékonyan együttműködjenek Európában, miközben a különböző jogi hagyományokat sem hagyjuk, sem tévesztjük szem elől. Ennek a közös európai igazságügyi övezetnek a kialakítása nem egy rövid dolog, de például ide tartozik a bírósági ítéletek kölcsönös elfogadása, és jó néhány akadályt kell leküzdenünk ezen a téren. Fontos ehhez az is, hogy a tagállamok bízzanak a többi tagállam igazságszolgáltatásában, például a magánjog területén. Hogyha a magányok területén ez működik, akkor ez kiterjeszthető más területekre is, például az örökösödési jogra, végrendeletekre, illetve a családjog egyes részeire. A büntetőjog területén a bírósági ítéletek kölcsönös elismerése terén már bizonyos fokú haladást elértünk, de van még bőven tennivalónk. De nem csak büntetőjogi, hanem administratív kérdések, problémák is felmerülnek, például a szemtanúk terén, illetve a jogok elismertetése terén. Fontos a tagállamok közötti bizalom képítése, enélkül ugyanis nem működhet ez a közös európai igazságügyi övezet. Az Európai Bizottság intézkedéseket tett ennek érdekében. Fontos terület még a közös normák bevezetése. A tagállami eh, büntetőjogi és eljárásjogi rendelkezések közelítése elengedhetetlen. A határon átnyúló bűntettek, szervezetbűnözés, terrorizmus, illetve a legfontosabb gazdasági érdekeket sértő mm, bűncselekményekre gondolunk itt elsősorban. Mindezekre vonatkozó rendelkezések közelítése nélkül nem lehet elérni a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését. Az polgárjog területét is mindenképpen érinteni kell. a bírósági eljárások tekintetében, konkrét bírósági eljárások tekintetében is vannak akadályok, például nyelvi akadályok, illetve a különböző nyilvántartásokhoz való hozzáférés kérdése, amely akadályozza a bírósági ítéletek kölcsönös elismerését. Ezért kell alapvetően áttekintenünk, átfogóan áttekintenünk ezt az egész kérdéskört. Ami a bírósági tehetek kölcsönös elismerését illeti, a legfontosabb kiindulási pont, mert erről már sokat beszéltünk, a következő az az, hogy hogyan lehet a bizalmat kiépíteni a tagállamok között, a harmadik pedig az igazság szolgáltatási rendszer, ez a bírósághoz való hozzáférés, az a terület, ahol sok még a tennivalónk. Köszönöm. Děkuji panu Abszanó. Köszönöm szépen. Köszönöm Abszan úrnak. A svéd parlament nevében szólt munkacsoportunk tagja, illetve jelentéstevő. Először Stanislav Lákócit fogjuk meghallgatni a lengyel parlament részéről. Parancsolj! Szanowna Pani Przewodnicząca, drogie Panie Posłanki. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm a szót. Hazámban a jogszolgáltatás az való hozzáférés nem volt mindig egyszerű, nem magától értetődő ez a jog, nem volt mindig az. Fontos tehát tudatni az állampolgárokkal, hogy ma már a, a jogbiztonság, a jogállamiság egy alapstandard, norma, és élhetnek ezzel a lehetőséggel. Egyre többen látják be, hogy milyen sok előnyt hoz e tekintetben és a közös Európa nem csak az oktatás, utazás, áruforgalom terén jelentkezik a közösségi vívmányok előnye, meg az internet és a globalizáció terjedése a vállalatokat is, és ráébreszti ennek fontosságára. A Stockholmi program a, az igazság és a jogszolgáltatás közös Európáról beszél, nem csak a közös piac lehetőséget kell kihasználnunk, és élnünk a szerződéseket a lehetőségekkel, hanem ezek egy időben lehetőségünk van rá, és szükséges is, hogy lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek az azelőtt állnak még, hogy minden tagállamban minden európai bíróság ítéleteit érvényesíteni lehessen. És harmadik országokra is tekintettel kell legyünk, biztosítva azt, hogy a saját állampolgáraink érdekei ott sem csorbuljanak azt is figyelembe kell vegyük, hogy milyen kétoldalú kapcsolatokat, kapcsolatokat lehet erősíteni ezt az, ennek érvényesülését az európai tagállamok és egyes hárma, harmadik országok között. Egyrészt fontos, hogy közös politikákat folytassunk etéren, ugyanakkor megfelelő egyensúlyt biztosítsunk a nemzeti érdekek fenntartását illetően. Teljes mértékben támogatom a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésének szabályát, ez alapja az együttműködésünknek Európában, az Európai Unión belül. Azonban arra is figyelemmel kell legyünk, hogy egyes joghagyományokat, az, az egyes tagállamok esetleg különböző joghagyományait is tiszteletben tartsuk. Ezzel kapcsolatban meg, meg kell mondjam, hogy vannak aggájaim vagy kétségeim az, az irányban, hogy vajon az administratív bírósági döntéseket is ki kéne terjeszteni, -e, vajon e kölcsönös e, elismerést. Tehát az igazságügyi együttműködés tekintetében ugye abból indulunk ki, hogy a legmagasabb normákat érvényesítik, ám az administratív döntések, administratív bírósági, közigazgatási bíróságok döntéseinek kölcsönös elismerése némi kockázatot is magában hordoz, sokkal inkább, mint más jogágak elis, ítéletének elismerése. El akarjuk venni az exotáró döntéseket, ez azt jelenthetné, hogy, hogy végsősorban a bíróságok rendszere, igazságszolgáltatás gördülékenyebben mozogna, de ehhez azonban beszélnünk kell, támaszkodnunk kell tapasztalatainkra, fel kell tárni a még problémás területeket, a legjobb gyakorlatokat terjesztenünk kell a közösségen belül, a legfontosabb itt a bizalom. Ez egymás iránti bizalom, ez nagy kihívás mindenki számára. Mindjárt zárom, elnökasszony mondandómat. Tehát, hogy mi határozzuk meg azt a törvényt, amelyet aztán a gyakorlatban végre kell hajtani. Nagy kihívás az a politikusok előtt. Azt hiszem, hogy ez egy jó példa lehet arra, hogy képesek vagyunk bizalommal fordulni egymáshoz ezen a szinten, és ez az állampolgárok szintjén is egy kiváló üzenet volna. Požádám všechny další o dodržování. Köszönöm szépen. Kérek mindenkit azonban, hogy igyekezzen betartani a felszólalási időt. Alberto Maritati kap szót az olasz szenátus részéről, utána pedig az Európai Parlament részéről Andrew Browns. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném hozzátenni, mondandómat az előbb elhangzottakhoz, illetve ahhoz, amit már elmondtam a plenáris ülésen is. Azt hiszem, hogy arra kell törekedni, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk, ugyanis nagyon nagy késedelemben vagyunk ebben a projektben, amely a szervezet bűnözés ellen küzd. Valamennyi polgár szabadságának, jogainak védelme esetében már nem elegendő elemezni, vizsgálni a szervezett bűnözést, amelynek egyre nagyobb elágazásai vannak, nem, lehet, nem elegendő, hogy ezt megismételjük, hiszen teljesen erőtlenek leszünk a szervezett bűnözéssel szemben. Kereskedelmi és ipari szempontból is azt látjuk, hogy ez megvalósul, mint például a pénzmosás, amely átjárja gazdaságunkat és beszennyezi azt. Egészen pontosan mit kell tennünk? Vannak olyan dolgok, amelyeket már beindítottak a tagállamok, például Olaszországban. Nagyon sok minden történt ezen a területen, nagyon sokat tettünk olyan dolgokat, amelyeket Európa mutatott számunkra ajánlások formájában, illetve határozatok formájában, mint például a bírósági politika vegyes bírósági csapatokkal. Ez nagyon fontos, ugyanis a nemzetközi szervezet bűnözés Németországban is rendelkezhet sejtekkel. És ami Dél-Olaszországban, Kalabriában történik, azt nagyon gyakran Németországban szervezik. A kokainkereskedelem Kolumbiából indul, európai országokon megy keresztül, és aztán pedig az északi piacokat látja el. Hogyan lehet a nemzetközi szervezett bűnözés ellen fellépnie, hát csak úgy, hogyha nemzetközi módon szervezzük meg tevékenységünket. Az Európol nem elegendő. Újra meg kell határozni ezeket a rendőrségi szervezeteket, és több forrást kell biztosítani. Azt gondolom, hogy a Eurojustnak kell koordinációs központtá válnia, oly módon, hogy adatbázisokkal rendelkezik, európai adatbázissal, megfelelő informatikai eszközökkel, és szükség van egy bírósági ágra is, amely meg megfelelő lendületet tud adni ennek a folyamatnak. Nem arról van szó, hogy a tagállamokat megfosztjuk hatásköreiktől, hanem arról, hogy a európai tagállamok szuverenitását megerősítsük ezzel az együttműködéssel. És ahogy már említettem, nagy késedelemben vagyunk. Egy ilyen jellegű szervezetnek életet kell adnunk, és bizonyítanunk kell, hogy az euroszkepticizmus ellen fel tudunk lépni így módon. A Eurojustot fel kell szerelni megfelelő módon, szélesebb körű hatá- hatásköröket kell biztosítani számára. Nem szabad ugyanis további késedelmet szenvednünk. Eszközökre van szükség, hatáskörökre, jól meghatározott felelősségi körökre. A nemzetközi jellegű szervezeteket nagyon jól körül kell határolni. Egy európai nemzetközi ügyészségre lenne szükség, amely be tudná gyűjteni az összes információt, amely Európából érkezik, és a nemzeti ügyészségekkel együtt működhetne. Nem tehetünk úgy, mintha fölállítanánk szervezeteket, ugyanakkor viszont nem adjuk meg a megfelelő forrásokat, és nem adunk megfelelő működési garanciákat és teljes hatásköröket ezen szervezetek számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Andrew Bronte, az Európai Parlament részéről. Utána pedig... Köszönöm, elnök asszony. Feltételezzük sokan, hogy egy közös kereskedelmi területnek egységes van volna szüksége. Szerintem ez téves állítás. Az Egyesült Királyság nagyon jól együtt működik. Három határon belül három jogrendszerrel, például a szerződéses jogában, ahol megkötötték a szerződést, az a jog érvényesül az Egyesült Királyságban az örökösödésben is a lakóhely szerinti jog érvényesül, függetlenül a nemzetiségektől. Egy anyag, amit körbeadtak, dokumentum, melyet a parlament három szakbizottsága hozott létre, azt javasolná, hogy egységes európai szerződéses jog érvényesüljön. Szerintem a brit szerződéses jog kötelmi jogrendszere az elmúlt 400 évben fejlődött ki az esetők alapján konkrét alapokon. Az, hogy ezt félresöpörjük, ennek puszta gondolata is, hogy egy, egy, egy kodifikált rendszer váltsa ezt fel, ez meg elfogadhatatlan volna a választóink számára. Ugyanez a dokumentum azt is javasolta, hogy esetleg egységes büntetőjogi rendszer érvényesülne a közösségben. Nem mondta kifejezetten az anyag, de, de implicite azt is jelenteni ezt, hogy leváltaná a brit rendszert, és ez a jelenlegi rendszer méltányossága és egyensúlya fenntartandó a brit rendszerben, véleményem szerint. A brit választók rettenettel fordulnak el lehetőség felé, hogy leváltanák az ő BTK-jukat, vagy a, a, a jogokat, szerintem az egyenes egyéni tagállamok szuverentása és a jogrendszerük szuverentása rendkívül fontos és fenntartandó. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig Szlavnik úr Szlovénia képviseletében. Köszönöm szépen. A szlovén köztársaság a bel- és ügyi 2010 és 14-es programján eh, dolgozik, mindig is aktívak voltunk. A portugál és a szlovén elnökség alatt tettük meg az első lépéseket a Futura csoport keretében, ahol megtárgyaltuk a bel- és igazságügyi eh, tervek sarokpontjait. Portorozsi dokumentumban az alapvető irányelveket fektettük le, szerint hatékonyabb igazságszolgáltatásra van szükség Európában. Ehhez ennek elengedhetetlen előfeltétele a bírósági ítéletek kölcsönös elismerése, a, az, e, az érintett ország bíróságának kell elsősorban eljárnia, ehhez a, ennek az, az általa hozott ítéletnek az elismeréséhez azonban bizalom nélkül nincs igazán alapja. A bírósági ítéletek részlete, részleges harmonizációja, ez elengedhetetlen ehhez. Az exekvatúr eljárást, vagy más hasonló eljárást meg kell szüntetnünk, mert ezek lehetetlen, lehetetlenítik az, a bírósági ítéletek más államokban való végrehajtását. Pragmatikusan kell közelítenünk ehhez a kérdéshez. És koherensen kell fellépnünk, természetesen a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása mellett. Emellett figyelembe kell venni a kölcsönös bizalomépítés fontosságát is, például az eljárási normák kérdésében a tanácsoláshoz való jog kérdése, a Szlovénia a tanácskeret egyezményét támogatja, mi szerint tolmácsoláshoz mindenkinek joga van, bizonyos változtatásokkal persze, illetve azokat a rendelkezéseket, amelyek a bírósági eljárásban részvőkre vagy eljárás alatt állókra vonatkoznak. A büntetőjogi együttműködés, amelynek az egyik formája az Eurojust hálózat, roppant fontos. Ezen kívül további képzésre is szükség van a többi tagállam jogrendjének témájában, hiszen a bizalomépítés, kölcsönös bizalomépítés alapját ez képezheti. Köszönöm. Děkuji. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm Szlávnik úrnak. Most pedig megadom a szót Lovnis úrnak, majd pedig Julius Szavatolszkász kap szót. Parancsoljanak, megadom önöknek a szót, és még mindig van lehetőségük egyébként, hogy mások is feliratkozhassanak a hozzászólók listájára. Parancsoljon! Thank you very much, and I hope you're... Elnök asszony, remélem, hogy megengedő, hogy ülve szólaljak föl munkacsoport ülésről legyen szó, szerintem megengedhető, hogy ülve szólaljak fel. Támogatjuk az egy, egységes európai biztonság és jog érvényesülés terét. Ezt szerintem utólag nem szabad megkérdőjelezni. Szerintem Európa nem pusztán egy kereskedelmi blokk, hanem annál távolabb eső célokat is kitűztünk magunk elé, a Stockholmi program is ezeket támogatja, ez támogatásunkra is érdemes, de ahogy a plenárisan is elmondtam, úgy gondolom, hogy azért meg kell határoznunk a prioritásokat ebben a programban és munkacsoportunkban, általánosságok szintjén mozgunk, holott szerintem vannak olyan konkrét lépések is, amelyek révén támogathatnánk, elősegíthetnénk az állampolgárok jogainak érvényesülését Európában. Ezek némelyikét már említették ma délután, például az exekvátor szabály elvetése, ezt teljesen támogatom, ez egy gyakorlati hasz, haszonnal járhat, két olyan személy számára, akik határon átnyúló jogügylettel, jogügyletben vannak. Különösen a, büntető eljárásokban is nagyon fontos, hogy közös jogok érvényesüljenek Európa szerte. Ezt is támogatnunk kell, és ezen dolgoznunk is kell. Ez önmagában mi nem jelentené a, a BTK-k harmonizációját az országok, tagállamok között. Ahol viszont nehézségeket érzékelek, az, az, hogyha olyan programot állítanánk fel, amelyben konkrét elemek találhatók. Két példát említettem csak. Ha ehelyett az általánosak jogszintjén mozognánk, például a, a örökösödés és a, a végrendeletre vonatkozó jogokban, amely kapcsolatban a, a bizottság már vizsgálatot folytat. Itt konkrét elem van, például az európai örökösödési tanúsítvány rendkívül hasznos volna az egyes tagállamokban. Én, mint joggyakorlatban érintett ember, lehet, hogy saját érdekem is persze, nagyon komoly költségeket takarítana meg az állampolgárok számára, ha ez működne. Ha viszont a bizottság javaslatait végigkövetnénk, akkor rendkívül bonyolultá tenni a végrehajtást a 27 tagállammal, amely nem mindig saját jogrendszerre bír. Ezért gondolom úgy, hogy még, még mindannyian ugye, támogatjuk a, a szervezetbűnözés elleni harcot, az illegális bevándorlás elleni harcot. Ezeket a célokat nem lehet gyorsan egy, egy csapásra elérni, ezért gyakorlati lépéseket kell előrányoznunk, amelyekben, amelyekkel tudjuk segíteni az emberek napi életét, a napi ügymenetet az EU-n belül. Két példát, sőt hármat adtam erre, szerintem lenne még több munkacsoportunknak, épp az lenne a feladata, hogy ezeket vizsgálja meg, és ezekkel kapcsolatban konkrét ajánlásokat fogalmazzon meg a következő plenáris ülésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Az utolsó hozzászóló jelen pillanatban Julius Szavatovszkász Litvániából parancsolja. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák! A program hangsúlyozza a bírósági ítéletek kölcsönös elismerésének fontosságát, amit Litvánia is támogat. Mindenféle köztes intézkedés nélkül kellene egy, elismerni ezeket a bírósági eh, döntéseket, ítéleteket. Az exekvator eljárás eh, megszüntetését mi is támogatjuk amelyre ugyanis csak azért van szükség, hogy az A tagállamban hozott bírósági ítéletet a B tagállamban ö, végre lehessen hajtani. A kollíziós szabályok ö, is roppant fontos, illetve az örökösödési, végrendelkezési, illetve ö, vállásokra vonatkozó intézkedések bizonyos harmonizáció elkerülhetetlen, közigazgatási, közigazgatási jogra vonatkozóan ez szintű igaz. A kölcsönös elismerés előtt álló akadályokat meg kell szüntetni, és autentikus, igazi szabályokat, eszközöket kell ehhez létrehoznunk, és erre vonatkozóan egyértelmű szabályokat kell lefektetnünk. Ezen kívül az jogszabályok ütközésének esetére vonatkozó szabályrendszert is ki kell alakítanunk, de úgy véljük, hogy vannak olyan területek, ahol nem lehet koordinálni ezeket a e, kollíziós e, szabályokat. De bizonyos normákat fontos a polgári eljárás e, jogra vonatkozóan bevezetni a kölcsönös elismerés elvének biztosítása érdekében. A belső normák harmonizációja szerintünk nem egyértelműen van megfogalmazva a szövegben ezen a ponton legalábbis. A szerződéses viszonyok tekintetében a kötelmi jogra vonatkozóan a teljes harmonizációt Litvánia nem támogatja. A szervezet bűnözés elleni harcban a szemtanúkat, tanúkat, tanúvédelemi programokra szükség van. Úgy véljük, hogy ezek a rendelkezések, ezeket a részeket újra kell fogalmazni annak érdekében, hogy a tagállamoknak nagyobb mozgástere maradjon, miközben a tagállamok jogrendje természetesen érintetlenül marad, alapvetően a jogi alapelvek nem sérülnek. Děkuji za to vystoupení a ještě se z pléna Nagyon szépen köszönöm, hogy az elnök asszony Tadeusz Viszka úr, következik az Európai Parlament részéről parancsolni a szó. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Mindenek előtt szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, egy véleményt alkothatunk, illetve eszmét cserélhetünk az Európai Unión belüli egységes igazságszolgáltatási tér gondolatáról. Kiváló alkalom ez arra is, hogy megismerjük egymás véleményét, a nemzeti parlamentek álláspontját. A jogi szakbizottságban, amelynek tagja vagyok, sokszor nem támaszkodhatunk erre a tudásra, és én, mint az előző parlament témában, témában felelős előadója, a Brüsszel egyes dokumentum kötelmi jog és polgárjogi kérdéseket átvizsgáló vagy felülíró jog szabálycsomag ügyében előadó vagyok, és ebben a munkámban nagyban segít ennek ezek a gondolatok, amelyeket önöktől hallgathatok meg, és az Európai Nemzeti Parlamentek álláspontját tükrözik, és én is szívesen tájékoztatom önöket néhány eleméről a munkámnak. Teljesen meg győződve arról, hogy koráb, a korábbiaknál erőteljesebben érzékelhető a dinamikus együttműködés szükségessége közösségi jogi kultúra felépítésében. Sokat beszéltünk az eltérő jogi hagyományokról az egyes tagállamokban. Nyilvánvaló, hogy egy különbségek állnak fönn közöttünk e tekintetben, és az is belátható, hogy a e jogrendszerek működése az egyes tagállamokban is különbözik. Nem csak az írott jog különbözik, tehát, hanem a végrehajtás mikéntje. Úgyhogy egymásba vetett bizalom nem százszerzalékos, és nem feltétlen. Ha azt akarjuk, hogy a Stockholmi program sikerrel záruljon, akkor ehhez komoly erőfeszítésekre van szükség. Nem az első próbálkozás tudnélik e témában a mostani, és hogyha sikerrel akarjuk vinni ezt a programot, akkor föltétlenül erősítenünk kell a kölcsönös bizalmat. Szeretnék egy kérést is megfogalmazni önök felé, nemzeti parlamenti képviselők felé, arra kérem önöket, hogy amikor, önök, amikor a saját parlamentjékben dolgoznak, emlékezzenek vissza arra, hogy a közös jobb kultúra kierősítése, kiépítése mennyire fontos az európai közösségben, és ezen belül kulcsfontosságú a végrehajtás kérdése. És nem csak a végrehajtás minősége, hanem gyorsossága is az európai jogszabályok vagy bírósági döntések végrehajtásának idő menete, menetrendje is nagyon fontos. Nagyon sokszor csúszásban van a végrehajtás, és az egyes tagállamok sokszor nem túl gyorsak, vagy nem túl hatékonyak az európai irányelvek végrehajtásában. És mindez alássa azt a bizalmat, amelyet állampolgáraink az Európai Unióval szemben vallanak. Hadd szóljak most az exekvatúr szabályról, Örülök, hogy támogatják az eredeti gondolatot, azt nevezetesen, hogy elvessük ezt az elvet. Ezáltal gördülékenyebben működne a jogszolgáltatás rendszere, az igazságügyi rendszere, rövidébbé válnának a, a eljárások, és az állampolgárok várakozás ideje, úgymond, csökkenne. Nagyon fontos gyakorlati előnye ez. Nagyon sok tagállamtól és tagállami kormánytól hallottam azt is, hogy szükség van valamiféle felülvizsgálatra, ellenőrzésre is. Kézben tartva azt, hogy figyelemmel kísérve, hogy hogyan hajtják végre a bíróságok döntéseit, és ezt a megfigyelés vagy ellenőrzési rendszert tovább kell építenünk. E, többen említették, hogy a hatalmas, a, a nagyon széttartó jogrendszerek ö, körülményeit el kell fogadjuk, belátva például azt, hogy a brit jogrendszer nagyban különbözik a kontinentálistól. Mindazonban nem szabad, hogy, hogy gádat vessen elénk, hogy ne, dolg, hogy ne kéne dolgoznunk a harmonizáláson, vagy a jobb működésen. Nem azt jelenti ez, hogy egységesé tesszük, uniformizáljuk a jogrendszereket, hanem a jobb együttműködés szabályait kell, hogy lehet, hogy tegyük nem azt jelenti ez, hogy egy-egy bűncselekményre mindenképpen mindenhol ugyanazt a büntetést kéne kiszapni, ám bizonyos bűncselekmény típusoknál, például a szervezett bűncselekményeknél lehetne egységesíteni sok mindent, hogy a külső határok védelme, az embercsempészés azon keresztül, a kábítószercsempészet a külső határainkon. Nos, itt végrehajtsuk, méghozzá gyorsan kell végrehajtsuk azokat a végrehajtási lépéseket, amelyek közös megoldás alapján állnak. És azt hiszem, hogy nagyon sok olyan terület és téma van, ahol ilyen közös érdekek érzékelhetőek. Ha jól emlékszem, említett egy évvel ezelőtt került sor arra a hatalmas vitára, melynek témája az volt, hogyan lehet a természeti környezet károsításából adódó bűncselekményeket ellen fellépni, ezeket büntetni. Milyen büntetési tételek szabhatók ki az egyes tagállamokban ezekre a bűncselekményekre. Sok érv hangzott el, hogy egy más és más tagállamokban más és más intézkedések érvényesek e tekintetben. Ám aztán a végén mégiscsak sikerrel sikerrel jártunk, egy olyan konszenzus sikerült kialakítani, ami mindenki számára elfogadható lett. Ez jó példa arra, hogy ha van akarat, akkor van megoldás is, közös megoldás. Tehát ha megvan a szándék, meg lesz az eredmény is. Ezért kérem önöket, <clears throat> ahogy mondottam, hiszen úgy ritkán találkozunk egy évben egyszer, ezért kérem önöket, hogy fokozzuk az együttműködést az egyes nemzeti parlamenti szakbizottságok, meg a par- európai parlamenti illetékes bizottságok között. Ez a Lisszaboni szerződés életbelépése is szükségesé teszi, ha jó jogszabályokat akarok létrehozni, akkor együtt kell működnünk ilyen szinten is. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon érdekes hozzászólást. Most pedig akkor kollégánk, a lelnökünk Mendez Devik úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy ezzel kezdjem, hogy egyetértsek a koordinátor szájából elhangzott szavakkal a jogi bizottságból, hogy mennyire fontos ilyen találkozókat tartani. Azt gondolom, hogy az együttműködés parlamenti képviselők között mindig jó, főként most, hogy a Lisszaboni szerződés napokon belül érvénybe lép, és ez pedig az Európai Parlament hatásköreit növez, növelni fogja, illetve most először a nemzeti parlamentek szerepét. Az együttműködés tehát kétoldalú együttműködés a nemzeti és a parlamenti Euró- európai parlamenti képviselők között. 18 éve vagyok tagja a kozáknak, azonban ebben az esetben itt jelenleg szakértői vitát tartunk. A koszákban nagyon érdekes vitákat hallgatok végig, de azok általában általánosságokról szólnak. David Martin a jövő héten az Európai Parlament plenáris ülésén egy jelentést fog beterjeszteni, amelynek alapján ezeket a kétoldalú kapcsolatokat megerősíthetjük, és fel is kérném ezúttal a nemzeti parlamenti képviselőket, hogy jöjjenek ide az Európai Parlamentbe, a szakbizottságokba, és beszélgessünk el olyan témákról, amelyekről, amelyekre megoldást, közös megoldást kell találnunk. Hiszen mindannyian parlamenti képviselők vagyunk, és arra törekszünk, hogy polgártársaink életét jobbá tegyük. Megoldást kell találnunk ott, ahol problémák vannak, és az igazság az, hogy nagyon gyakran a válaszokat nem lehet megfelelő módon megadni a nemzetállam hatáskörén belül. Nagyon sok területről van szó, nyilván ugyanezt történik a mezőgazdaság, a környezetvédelem területén, illetve olyan kérdések területén, amelyek az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódnak. És azt hiszem, hogy az Európai Unió, illetve korábban az európai közösségek most már nem csak egy piac, egy úgynevezett szuperpiac, mert ez nem igaz nem ez volt az alapító atyák fejében, hanem azt gondolták, hogy politikai projekt lesz majd ennek a hátterében, hiszen egyes témák esetében előre kell lépni, és ez a funkcionalista módszernek az előnye. Emlékeztetnék például a berlini fal leomlására, ez járult hozzá ahhoz közvetlen módon, hogy a politika, nagybetűs politika belépjen az Európai Unió tevékenységi körébe. De ez nem mindig könnyű nyilván. A külpolitika, a közös kül- és biztonságpolitika például óriási átalakuláson fog keresztül menni, most még gyermekcipőben jár. Meg fogjuk látni tehát hamarosan, hogy mi történik a stokholmi programmal, mert talán a hágai program nem volt annyira helyén való, annyira teljes. Az általános politikai helyzetről azt tudom mondani, hogy vannak, hogy ez olyan, mint egy autó, időnként a gázra kell lépni, időnként azonban tolatni is kell. A Lisszaboni szerződés után pedig az igazságszolgáltatás, a jogérvényesülése már nem a harmadik pillérben lesz. És itt lépnek be nemzeti parlamentek. Lord Bones nagyon is egyetértek, de ez nem újdonság, hiszen az alapjogi kartán nagyon sokat dolgoztunk együtt. Jelentéstevő úrnak jelzem, itt nagyon sok szempont fölmerült, ahol előre kell lépnünk. És ami pedig a többi szempontot illeti, meg kell néznünk, hogy a stokholmi program mit tár elénk. Nem tudjuk, hogy a tanács mire fog jutni ezzel kapcsolatban. De ez az érzésem, hogyha a tekintetünket erre a célra vetjük, hogy az Európai Unió többletértéket jelentsen az emberek élete szempontjából, szerintem itt nagyon sok tennivalónk van. És azt szeretném, hogyha ez a vita, elnök asszony, olyan lenne, mint a Casablanca című film utolsó jelenete, amikor is Humphrey Bogart azt mondja, hogy ez egy szép barátság kezdete. Hát nyilván nem mindig vagyunk egy hullámhosszon. A mai ülés azt hiszem egy szép barátság kezdete lehet, ugyanis közös az érdekünk, a polgárok életének javítása. Szerintem ez egy nagyon jó kezdet, elnök asszony, főként azért, mert ön nagyon jól irányítja ezt az ülést. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Köszönöm kedves szavait. Nem tudom, hogy még valaki szeretne hozzászólni. Eddig nem láttam, bocsásson meg, de parancsoljon, mutatkozzon be. Köszönöm szépen, Juan Manuel Albendea vagyok, a jogi bizottság alelnöke a spanyol képviselőházban. Én csak néhány észrevétellel élnék olyan témákkal kapcsolatban, amelyek aggasztanak, és azt hiszem alapvető fontosságúak, hiszen nemrégiben Spanyolországban olyan bűncselekmények történtek, amelyek kiskorúakat érintettek, ezért azt gondolom, hogy a kiskorúak büntetőjogi felelősségére is kell találnunk valamilyen megoldást, hiszen minden országban más életkort állapítanak, meg ezt egységesíteni kell. Aztán pedig egységes módon fel kell szabadítani a kiskorúak szüleinek felelősségét, nem csak konkrét szülői felelősségre gondolok, hanem büntetőjogi felelősségre is. Aztán pedig talán helyes lenne, hogyha egységes módon szabályoznánk az egyes családdal kapcsolatos kötelezettségek nem teljesítésének szabályait, illetve a házasság gazdasági szerkezetét valamint egységesítsük az különvállás és a vállás szabályait. És az utolsó javaslatom pedig erőfeszítést kellene tennünk egy közös bevándorláspolitikával kapcsolatban, főként pedig, hogy szigorúan ellenőrizzük valamennyi ország részéről az illegális bevándorlást. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. hajlok arra, hogy valami másról szóljak fel. Az előző hozzászóló a harmonizációról beszélt. És a legnagyobb tisztelettel fordulok hozzá, de, de éppen az a gond, hogyha ilyen témákat vetünk fel, például a, a, a hát családjogi vagy a tulajdonjogi dolgok, jogszabályok harmonizációja, hát bármilyen kívánatos is volna ez, ez igazából nem egy reális cél. Éppen ezt akartam a korábbi felszólásomkor is megvilágítani, hogy olyan konkrét dolgokat kell kitűznünk, amelyek, amelyeket meg lehet csinálni. Nem azt jelenti ez, hogy neki nem más célokat is kitűznünk, ám a prioritások felállításakor a rövid távon megcsinálható célokat kell legelőször kitűznünk. Egyik kollégám konkrétan utalt Egyesült Királyságra, Remélem nem úgy értelmeztek mondanómat, hogy ellene volnánk a Stockholm programnak. Mi több, meg kell erősítsem, hogy mi nagyban támogatjuk ezt a programot, de az nem valós feltételezés, hogy, hogy azok a kérdések, amelyekre közös megoldást akarunk, rendkívül bonyolultak, nagyon sok idő kell eh, ehhez, és ugye 27 tagállam különféle jogszabályt akarnak harmonizálni, és Királyságban, aztán ahol esetjog érvényesül, még bonyolultabb kérdés ez. De a 20, az 27-ek területén a harmonizáció aztán rendkívül fontos. Tehát a kölcsönös elismerés, a kölcsönös bizalomra helyezett hangsúly, az eljárás jogi, jogi kérdések, ezek konkrét ügyek, amelyeket meg lehet lépni, és nem csak ö, hosszú távú aspirációk, hanem rövid távon megcsinálható dolgok. Köszönöm szépen. Önnek teljesen igaza van. Még valaki szeretne hozzászólni, kérem mutatkozóban parancsoljon. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Köszönöm elnök asszony. Elnézést kérek, hogy miattam még tovább kell maradnunk, de hétig még van időnk bőven, ezért most még egy pár percig visszaélnék az önök türelmével. Nagy-Britanniával kapcsolatban én nem értem úgy, hogyan a Stockholm program ellen van. Nagyra becsült brit barátomhoz fordulok. Hallottam már az euroszkeptikusok hangját a brit szigetekről, akik a közös vagy harmonizált megoldások ellen vannak. De ezek a hangok csak arra késztetnek bennünket, hogy próbáljunk eh, közös megoldásokat keresni. Spanyol kollégánk felvetésére hagy reagáljak. A spanyol elnökség roppant érdekes fél éve tartogat számunkra. Már alig várom ez a spanyol elnökség fél évének fejleményeit. Ha megengedik, szólnék egy pár szót az a kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentnek mi az álláspontja a bírósági ítéletek kölcsönös elismeréséről azokon a területeken, ahol a, a, a megállapodások szerint az Európai Uniónak monopolista e, hatásköre van, értem ez alatt, e, azokat a területeket, ahol az Európai Unió e, elfogadhat döntéseket. Tavaly elfogadtunk egy jelentést, azon esetekre vonatkozóan, amelyekben, ha az Európai Bizottság is beleegyezik, egy tagállam harmadik országgal szerződést köthet olyan területen is, amely kizárólagos közösségi hatáskör alá esik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Európai Uniónak nem kell mindig belártania magát minden apró kérdésbe, amely a 27 tagállamban történik. Hiszen lehetnek olyan területek, amelyek csak kettő vagy három tagállamot érintenek, vagy egyetlen egy tagállamot és egy harmadik országot. Csak ezekre az országokra tartozik igazán. Lehetnek ezek földrajzi érdekek, vagy történelmi okok, amelyek miatt ennek a tagállamnak engedélyt kell adnunk, zöldutat kell adnunk ahhoz, hogy a harmadik országgal eh, szerződéses jogviszonyba kerüljön, még akkor is, hogyha a közösség egészen nem kíván ilyen megállapodást kötni. Ez tehát jól mutatja, hogy igen, gyakorlatilag közelítjük meg ezt a kérdést, és ha továbbiakban is így járunk el, akkor ez azt jelenti majd, hogy a közösségi jog, amely ezáltal születik meg, mindenkinek az érdekeit legjobban fogja szolgálni. Děkuji také a nyní má slovo. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Alberto Maritati szenátor úr kért szót Olaszországból. Köszönöm, elnök asszony. Én magam nem fogok visszaélni az idővel, illetve az önök türelmével, de szeretném kihasználni, hogy van még néhány percünk, hogy egy kérést, illetve kérdést intézek önökhöz – a többi képviselőhöz, illetve az elnökséghez. Úgy döntöttünk, hogy együttműködést kezdeményezünk és az Európai Parlamenttel, nemzeti parlamenti képviselőként együttműködünk ebben a kérdésben. Nagyon magas szintű, nagyon fontos témájú hozzászólásokat hallhattunk, polgárjogi kérdések, kiskorúak jogai, illetve egyéb fontos témákban, de Ugyan nagyon fontosnak, értékesnek tartom az együttműködésünket, mi fog történni ezzel a vitával? Nem várom, hogy azonnal válaszoljanak, azonban, ha most egy új együttműködést kezdeményezünk, egy új eljárási módot, én azt szeretném, hogyha az Európai Parlamentben ezt megszerveznék egy munkacsoport formájában, akár egy kis munkacsoport formájában, hogy valóban foglalkozzunk ezzel a témával, hogy irányítsák ezt a munkát, ugyanis Nyilván tovább többször is találkozunk, majd eszmét cserélünk, de hogyha ez nem történik meg, akkor senki nem fog emlékeztetni arra, ami ma elhangzott. Úgyhogy kérem, hogy egyfajta stratégiát dolgozzanak ki, egy eljárási módot, hogy biztosítsák, hogy hozzászólásaink valamit ilyen értelemmel rendelkeztek. A különböző szakbizottságokhoz a képviselőköz juttassák el mondani valónkat, hogy tudják ők is, melyek azok a témák, melyek azok a prioritások, amelyeken együtt meg kell működnünk. Kérem, szervezzék ezt a munkát meg. Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony. Most pedig a jelentéstevőnek fogom megadni a szót, de először néhány észrevételt én magam is hozzáfűznék. Egyetértünk abban, hogy az igazságszolgáltatás, a jogérvényesülése, az egyenlőség olyan téma, amelyet harmonizálni kell európai szinten. És ezeket a jogokat garantálnunk kell valamennyi állampolgár számára. Ezt pedig, ahogyan elmondtam, helyi szinten és európai szinten is biztosítanunk kell meg kell találnunk azt az utat, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a jogokat biztosítsuk. Úgy hiszem, hogy együttműködésünk erre jó eszköz. Most pedig a jelentéstevőnek fogom megadni a szót, de elmondanám, hogy Maritati úrnak nagyon is igaza van, amikor azt mondja, hogy ezeket a lépéseket, amelyeket együtt tettünk meg, meg kell erősíteni, annak érdekében, hogy közös céljainkat elérjük. A koszakban már nagyon nagy tapasztalatunk van ezen a téren, és ez a tapasztalat azt mutatja, hogy a szakértők és a különböző parlamenti szakbizottságok képviselői közötti vita, legyen az nemzeti szintű vagy európai szintű, tehát mindezen parlamentek képviselői együttműködnek és segítenek abban, hogy különböző közös mutatókra jussunk, amelyek lehetővé teszik, hogy megtaláljuk azt az utat, amely jobb együttműködéshez vezet az igazságszolgáltatás és a biztonság területén, valamint a jogérvényesülése területén. És pontosan ezek azok a területek, amelyek szükségessé teszik, hogy folyamatosan együttműködünk, hogy folyamatosan képezzük magunkat, annak érdekében, hogy közös nevezőre jussunk. Ezt szerettem volna elmondani, és akkor most megadnám a szót a jelentéstevőnek parancsoljon, és kérem, foglalja össze ezt a vitát. Köszönöm szépen. Először is szeretném megegyezni, hogy úgy látom, hogy komoly konszenzus alakul ki az exekvator eljárás megszüntetéssel kapcsolatban, még hogyha vannak is megoldatlan kérdések, mire ezt elérhetjük. Különböző véleményeket hallhattunk. Lehet, hogy a prioritások tekintetében eh, különböznek a vélemények a közigazgatási eh, mm, határozatok és bírósági, különböző bírósági döntések eh, tekintetében. Ugyanakkor az az érzésem, hogy többé-kevésbé konszenzus van közöttünk, sőt vannak, akik még szeretnének még tovább lépni a harmonizáció terén. Fejegyeztem a különböző jogi területeket, amelyekre utaltak, például a családjog, ahol persze a nemzeti hagyományok mindenféle nehézségeket okozhatnak a családjog harmonizációjára harmonizációja terén. Az exekvatúr eljárást azért említették majdnem mindannyian, mert ennek eltörlése természetes lépésnek tűnik, hogyha a megkezdett úton tovább kívánunk haladni, függetlenül attól, hogy mi is a végcél. Hiszen a jogrendszerek közelítése során, amikor különböző európai népek egymáshoz közelebb kerülnek, akkor természetes és szükségszerű, hogy beszéljünk a további lépésekről. Lássuk a konkrétumokat. Az exekvator eljárás megszüntetésével kapcsolatban arról kell beszélnünk, hogy a jogbiztonság hogyan garantálható, hallhattuk, hogy vannak különbségek a nemzeti jogrendek között, mások a jogi hagyományaink, de megpróbáljuk közelíteni mégis a jogrendjeinket. Többé-kevésbé ennyiben tudnám összefoglalni a mai, ma elhangzottakat. Děkuji také našemu... Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek, és lezárásként pedig néhány észrevétel az eljárással kapcsolatban, de először Mendez de úrnak adnám meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy jelentéstevőnk kiválóan összefoglalta, mely volt ennek a vitának a témája, és remélem, hogy a ma este kidolgozandó vitapontokkal, illetve összefoglalókkal kapcsolatban ezt holnap meghallgathatjuk. Remélem egyébként, hogy ennek ellenére azért kellemesen telik majd az estéje. Olasz szenátor kollégánk is említette a következőket. Tehát, hogy hogyan lehetne intézményesíteni ezeket a találkozókat, hogy ez ne legyen csupán egy újabb értekezlet, hanem legyen valamilyen nyomon követése. Valamilyen módon tehát a kapcsolatokat intézményesíteni kell. Ennyit szerettem volna mondani elnökasszony. Azt hiszem, hogy sikerült időben befejeznünk ezt az ülést. Ennek az ülésteremnek az életében ez viszonylag ritkán történik meg, hogy ilyen hamar sikerül egy találkozót lezárnunk. Úgyhogy holnap akkor folytatjuk, és újra találkozunk. Elnök, köszönöm szépen. Önnek teljesen igaza van, Mendez de Vigór. Köszönöm önnek, köszönöm a jelentéstevőnek, illetve valamennyi képviselőnek ezt a vitát. Nagyon érdekes volt, nagyon konstruktív nagyon kedvesen az elnök asszony a tolmácsok munkáját is megköszöni. És engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy vacsora is lesz ma este. Az Európai Parlament elnöke, Buzek úr meghívott minket. A képviselők éttermében lesz ez, az, ez a vacsora a Polaris Park épületben. Itt a terem közelében található, úgyhogy megint köszönöm önöknek, és nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek.